Uh, well, good afternoon, everybody. Sorry to start the meeting a bit late. I was busy greeting everybody from... Jó napot kívánok! Kezdjük meg a munkánkat. Három óra, ha jól látom, már elmúlt egy picivel. Köszöntök mindenkit a nyári szünet után, remélem, hogy nagyon jól érezték magukat. Látok egy-két kicsit leégett arcot. Hát az az igazság, hogy Angliában, ahol én tartózkodtam, nem volt ennyire jó idő, Úgyhogy én nem vagyok ilyen szép aranybarnára sült, mint a többiek, de ettől függetlenül nagyon jól nyaraltam. Nagyon örülök, hogy legalább két képviselő itt van, akik szintén az Egyesült Királyságban tartózkodtak, Angliában és Velszben, ennek nagyon örülök. Nos, csak egy-két kezdeti bejelentésem lenne, mielőtt rátérnénk az első, a napirendünk első részére. A napirendet fogadjuk el, jó? Nem tudom, senkinek nincs ezzel kapcsolatban gondja, akkor ezt elfogadottnak veszem, és emlékeztetek mindenkit, hogy 3 óra 30-kor lesz egy szavazás. Röviden fogunk szavazni, Koferáti úr jelentése is a, té- a témák között lesz, nagyon örülök, hogy itt van. És az utolsó napirendi pontunk pedig természetesen a meghallgatási folyamat megkezdés, ugye a Zsuven jelentést kapjuk meg a koncesziós szerződések odaítéléséről. Ne feledkezzenek meg a webstreamingről, ugye az interneten követhető az, követhető az ülésünk, úgyhogy köszöntöm az interneten minket hallgató közönséget, és megköszönöm nekik, hogy e, csatlakoztak hozzánk. És azt is elmondom gyorsan, hogy két új szakbizottsági tag csatlakozik hozzánk majd hogyha megérkeztek, még nem értek ide, majd ha ide érnek, akkor üdvözlöm őket. Nora Bera lesz Franciaországból, aki Damien Abad helyett érkezik. Ő ugye bekerült a, a francia parlamentbe, és Barry Medlenner egy független képviselő, Lorenz Tassent fogja helyettesíteni, vagy tehát az ő helyében lép, aki egyébként egy holland kolléga volt. Mindenkinek a nevében Ariana Van Destapent is köszöntöm, aki egy új adminisztrátor, ő most csatlakozott a titkársághoz. Kérem, hogy incsen egyet, hogy tudjuk, hogy kiről van szó. Tehát sok szeretettel köszönjük itt, köszöntjük itt a körünkben, és örömmel tekintünk a közös munka elébe. Anders Grombeck Jürgensen is itt van szerintem, a Dán kormány képviseletében, egy Dán nemzeti szakértő, standardek és technikai harmonizáció a témája. Nagy szeretettel üdvözöljük, és Fere Jubot-tól fogja átvenni a munkát. Őnek is megköszönöm a bizottságot támogató eddigi munkáját. A Dán elnökség alatt nagyon sok segítséget kaptunk tőle. Még azt is elmondhatom, hogy kapott mindenki egy rövid összefoglalót, ugye ezt, amit kértünk, a mobiltelefonos hálózatok és hatása, hatásuk az elektronikus kereskedelemre a témája ennek az összefoglalónak. Nagyon örültem annak, hogy ez elkészült. A Silicon völgyben is jártam a nyári szünetben, és egy nagyon érdekes hetet töltöttem ott. A mobil piacról legújabb fejleményeiről tájékozottam, szóval tényleg nagyon érdekes volt. Azt hiszem, hogy más közleményem nincs, úgyhogy Először is, ja igen, még hivatalosan meg kell kérnem mindenkit arra, hogy a június 21 i ülésünk jegyzőkönyvét vegyük elfogadottnak. Szokás szerint az ülés nem az ülés végéig, hanem holnap estig mondjuk, hogyha senki semmilyen ellenvetés nem él, akkor ezeket elfogadottnak fogjuk venni. Térjünk rá az első napi rendi pontra, ez ugye a cselekvési terv a vámügyek területén a 2014-2020-as időszakra. Ez ugye a Customs program, ezt mindenki ismeri. Rafaela Baldassarre az előadója a témának. Heszlik asszony fogja ezt a témát bevezetni, hogyha Baldassarre úr nincs itt. Szerettem volna mindenkit emlékeztetni arra, hogy eh, ez ugye ez a Customs, a VAM program, eredetileg egy közös program volt, ugye a Fiscalis és a Customs volt ez a két program, a Fiscalis ez az adózás területén működik. Ez a szakbizottság és az ECON is a két program kombinációjában nem láttunk sok logikát, meghívtuk a bizottságot, hogy érveljenek emellett, de nem tudtak minket meggyőzni azért szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy elfogadta a parlament álláspontját és szétválasztotta ezt a két programot, tehát most a Customs programról lesz szó délután. A javaslat augusztus 29-én került elfogadásra, tehát mi már rögtön ezzel foglalkozunk, nagyon zökkenőmentesen haladunk Hászlik asszonynak át is adom a szót, hogy ő Bádászlára urat helyettesíti is, mit és Mendez árnyékelőadók is itt vannak. Ők is természetesen itt van bármilyen más árnyékelőadó is hozzászól, hát nem tudom, hogy a zöldeket ki képviseli, de mindegy, hát ha bárki hozzá kíván szólni, meg fogja kapni a lehetőséget. Úgyhogy akkor át is adom Hászlik asszonynak a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Bedeszere úrtól megkaptam a tájékoztatást, és hát angolul foglalnám össze, mert az összefoglalót Badeszere úrtól is angolul kaptam. 2012. február 29-én döntöttek úgy a koordinátorok, hogy bontsák fel a bizottság javaslatát, tehát hogy legyen kettő külön a Fiscalis és a Customs program, és az ECON koordinátorok is ugyanerre jutottak február 18-án. 2012-ben. Március 13-án a biztos úr levelet küldött az ECON és az IMCO elnökeinek, és arról szólt ez a levél, hogy milyen előnyei lehetnek esetleg annak, hogy két külön program működik. De ezután a bizottság egy picit módosított az álláspontján, figyelembe vette a parlamenti és a tanácsi álláspontot is. Augusztus 29-e tehát 2012 az a nap, amikor a bizottság ugye elfogadta a módosított javaslatát a Customs és a Fiscalis nevű programok kapcsán. Az új menetrendet majd a koordinátorok ülésére benyújtják, szeptember 18-án lesz ez, annak érdekében, hogy figyelembe tudjuk venni a bizottság így módosított javaslatát. A felülvizsgálat időzítése ehhez kapcsolódik, a finanszírozási programok felvizsgálata, hiszen itt állunk az új több éves tervezési időszak előtt, ezt július 6-án 2012-ben módosították. A javaslat értelmében a Customs 2020 program rendeletében benne lesznek a pénzügyi keretek. Miről van itt szó? Több mint 540 millió euróról a 2014-től 20-ig terjedő időszakra. Mit fed le a program? Az, a Vámunió működésének a biztosítását. A program célkitűzései között szerepel az, hogy megerősítsék a belső piacot, illetve hatékony vámuniót teremtsenek meg, vagy erősítsenek meg. A prioritásokat is meghatározták természetesen, az európai vállalkozások versenyképességét kívánják erősíteni, azáltal, hogy a legitim kereskedelmet támogatják, az administratív terheket csökkentik, és a tisztességtelen verseny ellen védelmet nyújtanak. Az állampolgárok védelme is ide tartozik, biztonság és a környezetvédelmi kérdések is. Ahhoz, hogy ez a vám ezen a vámrendszeren belül a hatóságok hatékonyan tudjanak működni, az adminisztratív kapacitásuk bővítéséhez is segítséget kapnak. Az utolsó fontos dolog pedig a csalás és az adókijátszás megelőzése. Badeszere úr elképzelt, elkészítette ezt az összefoglalót, ezt az információt adta át nekem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Házlik asszony. És most akkor Hallgassuk meg először az árnyék előadókat. Kofferáti úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy végül azért a bizottságot sikerült meggyőzni, és el is fogadta a parlament javaslatát arra vonatkozóan, hogy válasszuk szét ezt a két eh, programot. Tehát ugye, hogy ahhoz képest, ami a múltban volt a parlamentet is tehát figyelembe vették, a tanács is részt vett ebben, és azt hiszem, hogy így a <clears throat> végeredmény nagyon pozitív, ezt üdvözölhetjük. Most természetesen eh, a módosítások miatt ugye gyorsan át kell vizsgálnunk újra a szöveget, de szerintem megvannak annak a feltételei, hogy hatékony munkát végezzünk. A eszmecsere, ugye, amit már megtartottunk, úgyis felfedte a fontos témákat ezen a két témakörön belül. Én most csak egy aspektust szeretnék kiemelni, ami konkrétan a vámügyeket érinti. A, nagyon fontos ez a téma. Területi, ha területi dimenzióra gondolunk, ugye Európa területén belül eh, szabadon eh, mozoghatnak az állampolgárok az egyik országból a másikba, az árok is. Tehát ehhez olyan vámrendszerre van szükség, amely folyamatosan, nagyon hatékonyan és átláthatóan működik, és amely képes gyorsan reagálni. Tehát olyan ellenőrzésről van szó, amelyet egyre inkább automatizálnak. A mondjuk feltételesen már megadott erőforrások növekedésére van szükség. Ezek nem csak a gazdasági fejlődést segítik, hanem az állampolgárokat is segítik abban, hogy jobban ki tudják használni ezt a lehetőséget, a szabad mozgás lehetőségét, és hogy ott élhessenek valóban, ahol akarnak. Ezért szerintem eh, be kell tartani a határidőket, 2020-as határidőt, amit a bizottság meghatározott mindenképpen, és meg kell próbálni lökést adni valahogy az automatizálásnak, hogy ezek a vámrendszerek tényleg eh, automatikusan működhessenek, és hogy tényleg folyamatosan, rendszeresen eh, javítsuk az ellenőrzési folyamatokat, eljárásokat. Aztán van egy konkrét téma, de hát elmondtam, hogy vannak ennél fontosabbak is, de a csalás és az adókijátszás szembeni küzdelem nagyon fontos, legyen szó árukról, vagy kulturális termékekről. Tényleg el kell mélyíteni ezeket a kérdéseket, és el kell gondolkozni a szellemi tulajdonjog védelmén, tehát hogy hogyan lehet ezt biztosítani. Sok információra lesz szükségünk, hogy ne kövessünk el hibákat, mert ugye könnyű azért hibázni, és rontani azon a helyzeten, ami most megvan. Ugye most nem, elégséges, nem elégségesek az intézkedések, ezzel javítani kell. Fontos kiemelni, hogy mennyire pozitív az, hogy ezt a két rendszert elválasztják egymástól, és akkor tessék, most a vámrendszerről külön kell dolgozni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mendez úr. Köszönöm szépen. Mindenkit üdvözök szeretettel, ön is üdvözött mindenkit a szünet után. Az egyik kollégámat helyes, helyettesítem, de demokrataként az USA-ban akart lenni, ott is van. Most engem élt a megtiszteltetés, hogy képviseltem, ez igazi demokratikus dolog. Örül annak, hogy a bizottság eh, ketté választja a fiskális és a vám programot, hogy a kollégek már említették, mert ez azt hiszem, hogy kevésbé lesz félrevezető, kevésbé lesz zavart okozó. Összegészében támogatjuk a javaslatot, és szerintünk hasznos lesz a tagállamok számára, amikor a vám ügyekről van szó, hiszen a vámok területén is ö, nagyobb európai együttműködése van szükség, és persze igazságosabb az EU határain kívüli országokkal szemben is. De milyen aggájaink vannak? A bizottság azt javasolja, hogy ambíciózus politikát folytassunk a vám ügyben. Smét úr egyetér azzal, hogy megfelelő forrásokat kell biztosítani, jogalkotási támogatás kell, az új IT rendszer, a modernizált vámrendszerek számára biztosítani. A tagállamok azonban többnyire nem fognak ezzel egyetérteni, mert amikor pénzbe kerül valami, akkor a tagállamok általában éppen nincsenek otthon ilyenkor. A bizottság hogyan tudja garantálni, hogy a tagállamok valóban az ambiciózusabb opciót fogják választani? Ez egy fontos kérdés. Ha lesz mit, nincs arra meggyőződve, hogy a, egy konkrét vámügyi ügynökségre van szükség. Nincs igazán szükség új ügynökségre, lehet, hogy csak átvedések lennének és ez is nagyon sok pénzbe kerül természetesen. Ennyit akart hozzátenni, és mindenkinek köszönjük az együttműködést. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? Nincs, jó. Akkor elnézést kérek, hogy nem üdvözöltem a bizottsági csapatot. Deszkáló úr itt van esetleg, aki osztályvezető, és Tikar Alf, aki a forrásigazgató. Kére valaki szót a bizottság részéről most ebben a fázisban? Igen, nem? Deszkaló úr, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a támogatásukat, amelyel megtisztelték ezt a programot, méghozzá nagyon gyorsan. Azért vagyok itt, hogy felvázoljam az új 2020-as VÁM programot, és hogy ez hogy vethető össze a jelenlegi VÁM 213-as programmal. Amikor kidolgoztuk az új programot, nyilvánvalóan arra alapoztuk ezt a tevékenységünket, hogy mi az, ami működőképes ma. Középtávú elemzések eredményeként tudtuk meg, hogy mi működik. Ezeket, ezt figyelembe vettük, garantálni szeretük volna, hogy az új jogszöveg a program pozitív elemeit figyelembe veszi, és Ugye nagyon fontos, hogy 2020 tartó időszak elvárásainak megfeleljünk. Tehát mostantól kell igen széles körülön vizsgálnunk ezt a kérdést. Alapvetően, ami a kedvezményezeteket illeti, a 2020-as VAM program lefedi a jelenlegi kedvezményezetteket, a tagállamokat, ők a fő kedvezményezettek, tagjelölt országok, a szomszédsági országok, ők a fő kedvezményezetek, eseti alapon azonban lehet más kedvezményezeteket is bevonni, de nem ez a fő célja a programnak. Ami a célokat illeti, észrevehetnek egy kis különbséget a FISZKÖZ programban található célkitűzések is e között. Ez csak egy technikai bemutató. A célkitűzések ugyanazok, mint a FISZKUSZ programban. Most, ami a az összes bizottsági szöveggel való összhangot illeti, ma csak egy konkrét célkitűzést, egy általános célkitűzést hoztunk be a szövegbe, de tartamilag ugyanaz, mint korábban volt. A másik új elem, ugye a támogatása jogos, jogosult programok, három ilyen kategória van. Az egyik, ami a program oroszlán részét teszi ki, az IT rendszer, IT kapacitás építési rendszer, sokkal ambiciózusabb, mint a korábbi. Elmondom majd, hogy miért. A második kategória a közös fellépés, amelynek célja a kompetencia építés, az ö, emberi aspektus kiemelése, és ö, a tisztviselők képzésével kapcsolatos. Van egy új eszköz, amelyet bevezettünk ebben az új javaslatban, ez a szakértelem program. Ezzel egy olyan kérdést, kérésnek felelünk meg, amelyet megfogalmaztak a tagállamok. Ugye nagyon kevés a forrás, éppen ezért nagyon okosan kell gazdálkodni ezen forrásokkal. Össze kell fogni annak érdekében, hogy megfelelően használjuk fel ezeket. Ezért kell minél előbb közös rendszereket felépíteni, amelyek ugye ö, olcsóbbak is. Ez az Expertings program, ez ezzel kapcsolatos össze kell tenni különböző szakértelmeket, kompetenciákat, amelyek segítségével az operatív programok működtethetők. Valóban valódi szükségletre reagál ez, valódi igényre az informa- informatikai programokkal kapcsolatban. A közigazgatási kapacitás építés is nagyon fontos elem. A fiskális programban mi is történik az adó területen? Amikor volt olyan tagállam, amelynek valamilyen administratív segítsége volt szüksége, akkor a program segítségével lehetett erre megoldást találni. Az, elég, az eszköz eléggé sikeres volt a fiskális programban, akkor is, ha nincs ma szükség esetleg erre, mert a következő 7-8 évet készítjük elő, ezt az új tevékenységet mégis betettük a javaslat csomagunkba. Töröltük azokat a programokat, amelyeket benchmarking és steering csoportoknak nevezünk, nem azért, mert ezekre nincsen szükség, hanem mert úgy gondoljuk, hogy ez az eszköz lefedhető a benchmarking és a steering csoportok csak egyfajta irányító csoportnak tekinthetőek. Ennyit a támogatásra jogosult tevékenységek terén, ami a költségvetést illeti, a nem változott meg a követelésünk, úgy tetszik, a korábbiakhoz képest. A programot klasszikusan hagyják végre, ugye van egy illetékes bizottság, a programot úgy hagyják végre, hogy éves munkatervet fogadnak el, Aztán a monitoring és sokkal fejlettebb, mint a 2013 programban bevezetett. Azt hiszem, hogy mindenki el is várja ezt, hogy jobban elszámoltathatóak legyenek a programban résztvevők, és hogy valóban megnézzük, hogy megfeleltek-e a célkitűzéseknek. Ezek a főbb vonalai az új programnak. Dióhéjban azt mondanám, az új program alapvetően követi az előző programot, nincsenek mérható változások, vannak ugye új rendelkezések a támogatható tevékenységekre vonatkozóan, ami az Európai Unió, vám, az Európai Vámunió jövőbeli alakulását illeti, ezeket próbáljuk előrevetíteni, és ezeket kívánjuk támogatni. Köszönöm. Köszönöm, ez egy nagyon hasznos összefoglaló volt. Köszönöm szépen. Mint tudja, mi nagyon is támogattuk a nagyon is hatékony vám szolgálat működtetését és egyéb modernizációs törekvéseink is voltak. Báltaszáre úr azt hiszem alaposan gorcső alá fogja venni mindezt, és az árnyék előadók is a következő felülvizsgálatunk során. Ami az ütemtervet illeti, meg fogom nézni, van, igen, meg nincsen. A koordinátorok egy pár héten belül felvizsgálják az időpontokat, az ütemtervet, de alapvetően minél gyorsabban fogunk előrelépni ezen a területen, és persze mindenkit tájékoztatunk. Kére valaki szót, ki akarják-e egészíteni, hozzá kívánnak-e szólni? Nem? Köszönöm szépen. Jó. Akkor most pontban fél négykor rátérünk a ma délutáni szavazásokra. Tehát először Dion, De Jong, utána Koferáti úr, utána pedig Rochefort úr és Grech úr és szerepel itt a triológussal kapcsolatban. Tund von Hornstein asszony és szerepel. Ezeket majd a, a végén nézzük meg. Először is de Jangor jelentése a 2013-as költségvetésről, hármas szakasz, költségvetési módosítások megvitatása és elfogadása. Megadom a szót De Jonge úrnak, vezesse be a szavazást. De Jonge úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid lehetek, nagyon jól tudtunk együttműködni a költségvetése kapcsolatban, több javaslatot kaptam, módosít, az egyes költségvetési sorok módosítására, aztán meg tudtunk állapodni több kompromisszumos indítványban, Van egy szóbeli módosító az egyik költségvetési sorral kapcsolatban, de szerintem először a véleményről fogunk szavazni, majd akkor, amikor sorra kerül két érekre. Most akar beszélni a költségvetés a sorról? Kérdez az elnök, vagy megadjam neked később, hogy szeretnéd. Jó, akkor nézzük a véleményt először. Mindenki készen áll a szavazásra. Nem tudom, hogy kell-e szavazókártya. Nem, önnek nincs meg jó. Hát én azt hiszem, hogy mindenkit, mindenkit látok innen. Ha van gond, akkor majd számolnunk kell. A szavazó listán egyes kompromisszum mellette ellene elfogadva. 12-es módosító következik. Ramon úré. 12-es mellette. Számolnom kell mellette. Kérem, tartsák fel a kezüket. 8, igen, melle, ellene. Ellene. 12, tartózkodás. 3, 4, Elutasítva. 13-as Ramon mellette. 8 ellene. Elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Négyes mellette. mellette. Van? Mindenkinek van szavazókártyája? Ellene? Elutasítva? Ötös módosító mellette. Ellene? Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene? Elfogadva? Tizennégyes A 12-es nem fogadtuk el. Akkor a 14-esről külön szavazunk. Ugye rendben? Igen, 14-es. Mellette, ellene, elutasítva. Az egész eh, jelentésről szavazunk mellette. Ellene. Egyhangulóan elfogadtuk. Köszönöm szépen. Denis esetleg? Meg most jönnek a kölcsövetési sorok. Esetleg kíván-e szólni a kölcsövet, kívánsz -e szólni a kölcsövetési sorokról? Azt hiszem, elnök úr, hogy a legutóbbi szöveg teljesen tökéletes. Azt akartam csak eh, garantálni, hogy a Solvitnál 1,3 milliót kérünk korábban 1 millió szerepelt, tehát plusz 1,3 milliót kérünk a mostanihoz képest a szolvitnál. Azt hiszem, hogy ez a tervezet, ahogy itt önök látják, helyes, és a legutóbbi tárgyalások eredményét képviseli, tükrözi. Ha megnézzük soronként Jó, akkor mondom a sor számát. 6900 mellette, 6900-as módosító mellette. Kérem, jelezzék. Esetleg próbáljuk ki az elektronikusat? Van-e valakinek? Van-e olyas valaki, akinek nincsen? Sokat kell szavaznunk. A szavazás megnyitom. 6900-asról szavazunk. Mindenki leadta a szavazatát? Jó, a szavazás lezárom. 28. 16 ellene elutasítva. 6901. Megnyitom a szavazást. 6901 és 2 unblock, 6901, 6902 mellette. Szavazást megnyitom. Van-e valaki, aki nem szavazott? Lezárom a szavazást. Lezárom. 18 nem, 11 igen, elutasítva. 6903-as. Most szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 16 igen, 13 nem mellett. 6904-es szóbeli módosítóval kiegészítve. Azt hiszem, hogy a szavazó lista végén van. Azt hiszem, hogy világos, hogy miről is szól ez. Mellette, ellene, elfogadva. A 6905-ös okafogyottá válik, most jön a 6907-es mellette. Ellene egyeteme, 6906 mellette, ellene, ez egyetemen elfogadva. Ezzel le is zártuk, ugye? Jó? Nagyon szépen köszönöm, Denis Young, esetleg akar-e még valamit mondani a következő lépésről, a következő tárgyalásokat Köszönöm szépen, igen, lesz egy ülés szeptember 18-án, amelyre el fogok menni az összes jelentéstevővel, és akkor azt hiszem, hogy meg tudjuk vitatni ezt a kérdést, és eh, hát eh, ki tudunk állni majd az imkós érveink mellett, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy keresztül vigyem az elképzelésünket. Um, Tudjuk, hogy komolyan meg fogjuk, fogod védelmezni a költségvetési pozíciónkat, úgyhogy jó kézben van az ügy. Köszönöm szépen. Most akkor rátérünk Koferáti úrnak a véleményére amely tőlünk az Econ bizottságba fog menni majd, a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának megteremtéséről. Egy zöld könyvhöz csatlakozik ez. Megadom Konferáti úrnak a szót a szavazás előtt, és a shadow is hozzáfűzhetik a véleményüket, ha akarják. Konferáti úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. az árnyékjelentés tevőknek a munkát, akikkel kiváló volt az együttműködés. A fő problémákat végül is megoldottuk a kompromisszum révén. Eltérő vélemények voltak egyes kérdésekről közöttünk, de hát ez normális, mindig előfordul, de sikerült közös szöveget megalkotnunk az előzetes elveinknek megfelelően, amelyeket a korábbi hónapokban alakítottunk ki. És köszönöm azt a készséget, készségességet, amelyel a kollégák segítették a munkámat. Köszönjük, hogy elvégezte az összefogás koordináció munkáját. Úgy látom, hogy mindenkinek most már megvan a szavazókártyája, kezdhetjük a szavazást. Egyes módosító. Ki támogatja? Ellene. Tartó. Elfogadtuk. Kettes kiegészítésképpen mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös mellette. Megnyitom a szavazást erről az ötösről géppel. Túnasszony módosítójáról. Lezárom a szavazást elfogadtuk 18-11 arányban. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 9-es előadói mellette ellene elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene elfogadtuk. 12-es mellette Megnyitom a szavazást a 12-esről. Lezárom a szavazást. 16-12 arányban elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellen elfogadtuk. 13-as mellette. 3-as ellen elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene elfogadtuk. Hatos mellette ellene elfogadtuk. 19-es mellette ellene elfogadtuk. 20-ast visszavonták, 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Most akkor lapozunk, a 28-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene elfogadtuk, 29-es mellette ellene elfogadtuk, elutasítottuk. 8-as kompromisszum, elfogadtuk, és, és ami eztán van, az már okafogyott. Még a 34-es mellette ellene elfogadtuk, 35-ös mellette ellen elfogadtuk. Jöhet akkor a záró szavazás, a módosítások után géppel szavazunk, hogy meg tudjuk írni a jegyzőkönyvet. A szavazat arányról 27-2 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk Kofferati úrnak. You, um, defending that with the, um... És akkor várjuk, hogy megvédi majd a gazdasági bizottságban ezt a szöveget, véleményt. Most a három szavazást összefogva az első olvasathoz át kell gondolnunk. Mi mindig is nyíltak voltunk a másik bizottság előadóival szemben, és ha a koordinátorok többsége meg tud állapodni valamiben, akkor általában a bizottságnak el kell fogadnia azt, amit a koordinátorok mondanak. Ugye, hogyha ha a bizottság tagjainak több mint fele, nálunk ez 21, megvan a háromról együttvéve, akkor véglegesítettük az álláspontunkat. Ezért először még rossz fogom megkérni hogy foglalja össze az ő javaslatát, hogy mi legyen a mandátumuk, és akkor szavazunk majd erről, és az előadók röviden hozzászólhatnak, ha szükséges, de nagyon röviden. Rasfor úr, parancsoljon, és ha más is kíván beszélni, akkor megteheti. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, egyszerűen azt mondanám pár szóban, hogy ez a jelentés, amely a fogyasztóvédelmi programot illeti, a koordinátorok júliusban beszéltek erről, és jóvá hagyták azt az elképzelést, hogy tárgyalást, informális tárgyalást kezdjünk meg ezen koordinátori ülés alapján. Itt kell ugye a, a tárgyalási mandátumot meghatározni. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a konkrét pénzek elosztásáról van szó, én azt gondolom, hogy akik a koordinátok ülésen hozzászóltak, ők elfogadják majd ezt az eljárást. És természetesen nem fogjuk indítani azokat az üléseket, technikai üléseket a következő napokban. Elnök úr, hát ennyit akartam elmondani. Köszönöm. Köszönjük. Kívánna még más is megszólalni? Nem? Akkor azt hiszem szavazógéppel érdemesebb itt szavazni szavazzuk meg. Megnyitom a szavazást. The vote's open, essentially. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még ne, nem zárom le, jó? Várunk egy kicsit. Meg vagyunk? Jó, most lezárom a szavazást. 24 egy tartózkodás mellett megvan a mandátum, tehát tárgyalási mandátum, és emlékeztetem a kollégákat arra, hogy a tárgyaló csoportunk az informális háromoldal egyeztetésben az előadóból fog állni, és valamennyi árnyék előadóból, és én, mint a bizottság elnöke vagy az alelnökünk fogjuk azt levezetni. Most Rátérünk az ADR és ODR témára. Együtt lehet szerintem a két témát kezelni. Először Berek kollégának adom meg a szót. Tunaszony nincs itt, nem tudom, hogy kívánna helyette valaki a frakciójából beszélni, vagy Greg úr végül is ha kíván, akkor röviden vezesse elő a témát. Köszönöm szépen a szót. Az itt a feladatunk, hogy első olvasatban átvigyük ezt a témát a rendelet kapcsán, ugyanakkor körültekintően tegyük ezt. Nem szabad mindent elfogadnunk, amit ránk akarnak erőltetni. Nem vagyunk kötelesek elfogadni első olvasatban. Fő prioritásunk itt az imkóban az, hogy a belső piac végleges egyen beinduljon végre. Ez általában az Európai Parlamentnek is a többségi véleménye, és ehhez jó lenne, ha el tudnánk fogadni első olvasatban a szöveget. Ugyanakkor, ha azt látjuk, hogy a parlament prioritásait, és most ezeket éppen egyeztetjük az árnyék előadókkal a három egyeztetés előtt, nem fogadják el, nem veszik figyelembe, akkor vissza kell térnünk a tárgyalasztalhoz, és átgondolnunk, hogy mi a tárgyalási pozíciónk. E hónap 18-án kezdődik a három oldalú egyeztetés. Ezt eddig kell magunk között megbeszélnünk. Nyilván megszólalhat ön is. Rövid kérdésem lenne. Nem tájékoztattak engem arról, hogy a tanács hogy áll a témához, hogy áll a tanácssal a szénánk. Én támogatom ezt a dolgot alapvetően, de azért érdekelne, hogy a tanács foglalkozott-e már a témával, és várhatóan mit gondol. A rendelkezésemre álló nem hivatalos információ alapján tudható, hogy mit akar a tanács, de 12-én hivatalosan is megtudjuk ezt, és ezután érdemes majd az árnyék előadókkal összeülnünk, és ekkor fogjuk megfogalmazni prioritásainkat és tárgyalási pozíciónkat. Nem érdemes híresztelésekből kiindulni. A tanács ajánlotta nekünk egyáltalán a tárgyalást, tehát némi nyitottság van a részükről. Jó, most formálisan összevonjuk az ADR-ről és az ODR-ról a szavazást. Alternative to resolution for a mandate. Hogy itt is meglegyen a mandátumunk, megnyitom a szavazást a mandátumról tehát, az elhangzottak alapján, Rex úr jelentése kapcsán. Lezárom a szavazást. 23 egyhangú igen szavazat. Most pedig az online ö, állásfoglalás tervezetről túlnapszony jelentése kapcsán megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Itt egy tartózkodás mellett, de majdnem hangulag elfogadtuk. Akkor elkezdhetjük a három oldalba egyeztetést a megfogalmazott mandátum alapján. Emlékeztetem a kollégákat, hogy a tárgyaló delegáció előadóból árnyékelődőkből áll. A tanácsnak nem lesz könnyű a két anyagot, dossziét együtt kezelnie. Nekünk vannak az árnyékelőadóinktól kiegészítő anyagaink is, ezért jó, hogyha minden egyes alkalommal ott vannak ők is a tárgyalásnál, de erről majd még beszélünk, tehát az előadó, árnyékelőadók, és vagy én, vagy egyik alelnökünk fogja az üléseket elnökölni. még meg kell beszélnünk, hogy az európai szemeszterről mit gondoljunk. Áttérhetek erre a napi rendi pontra? Ált, általában ugyanazt az eljárást folytatjuk itt is, mint szoktuk, de az Ekon bizottság itt az illetékes, hiszen ez gazdaságpolitikai koordinációt jelent, és gazdasági szemeszterről van szó, de vannak ennek olyan elemei, ennek a témának, amelyek minket érintenek. Ezért elkészítettük, elfogadtuk már ezeket a módosítókat? Nem, még nem, csak tárgyaljuk őket. Tehát előkészítettünk néhány módosítót a, a frakció koordinátorai, és 18-án fogunk róluk formálisan szavazni. De már ezelőtt most alkalom van arra, hogy bárki elmondja véleményét ezekről a módosítókról. Szerintem először a módosítók szerzőt kéne megkérdezni, hogy mivel indokolják őket. A módosítók első körét Greg kolléga nyújtotta be. Összefoglalva kérem, hogy mutassa be őket. Greg úr. Köszönöm szépen. Annyit kívánok elmondani, mivel nem sok időnk van, és nem volt ott sem sok időnk a bizottságban, hogy a szemeszter kérdésével foglalkozunk, de megpróbáltunk néhány módosítót megfogalmazni, amely a mi bizottságunk véleményét tükrözi, és úgy gondolom, és ebben döntöttünk is, hogy az egységes piac kell, hogy maradjon az alapelve a 2020-as céloknak is. Ezért módosítóim arra irányulnak, hogy ezt kiemeljék az egységes belső piac gondolatát, hogy ennek milyen előnyei vannak a gazdaság szempontjából. A jólét, feltétele, és a szociális intézkedéseknek is feltétele. Köszönöm. Jó, hogy ráirányítottad a figyelmet a saját véleményünkre itt, és jelentéseinkre, amit már az egységes belső piacról eddig megalkottunk, hiszen folyamatosan azt szeretnénk, júniusban fogadtunk el állásfoglalást, hogy a belső piac kiteljesedjen. Túl asszony helyett kíván valaki az ő módosítóiról beszélni? Mendez úr is benyújtott egyet, kíván-e hozzászólni? Igen. Szeretném a bizottságot arra kérni, hogy a belső piacról jobban kommunikáljon, mert nagyon rossz a kommunikáció a lakosság felé az Európai Bizottság részéről, és erre irányul a módosítom, hogy, hogy fő prioritássá tegye a belső piacról szóló kommunikációt. Akik még benyújtottak módosítót, illetve akik benyújtottak módosítót, azok megszólaltak. Rajtuk kívül kívánna -e még valaki megszólalni? Nekem lenne még egy megjegyzésem. A koordinátorokkal azt beszéltük, hogy, és szeptemberben erről újra szó lesz, hogy az első európai, az európai szemeszter jövő év, jövője szempontjából a belső piac, a versenyképesség még nem integrálódott kellőképpen ebben az eljárásba. Eddig csak gazdasági és költségvetési koordinációs kérdések merültek föl de úgy gondolom, hogy bizottságunknak különösen meg kell fogalmazni azt, hogy a belső piac kiteljesítése a foglalkoztatás, a növekedés is benne legyen az európai szemeszter eljárásban. Ezeket tehát jobban bele kell foglalkozni. Greg úr ugye most éppen elmondta, hogy kéri is a bizottságot arra, hogy konkrétan fogalmazza bele az általunk már megvizsgált dokumentumok alapján a scoreboard elvét, az eredménytábla elvét is a szövegbe. Most strukturált módon foglalkozunk a szöveggel, egyébként a bizottsági elnökök konferenciáján is tesszük ezt. Reméljük, hogy hasznos hozzájárulás tudunk adni így az Ekon Bizottság munkájához, de ne felejtsük el, hogy 2013-ban egy új ciklus kezdődik, és jelentéseket kell majd írnunk újra majd a témáról. Ennek a tükrében végezzük a mostani munkánkat is. Jó? Akkor ezt a témát azt hiszem lezárhatjuk. Nincs több hozzászólás. Tulajdonképpen megelőztük magunkat. Kofferáti úr itt van végül is a következő témához. E, megengedik-e a kollégák a bizottság képviselője, azonban mintha még nem lenne itt, vagy igen? Vagy fél órás kávészünetet rendeljek el? Uh, since we know that uh, Mr. Juvin, I think he's not... Juvel úr csak ötre érkezik, és a bizottság képviselője tehát nincs itt, úgyhogy kénytelen vagyok elrendelni fél órás kávészünetet, vagy te a szünetet, mert hogy angol vagyok. Sajnálom, Kofferáti úr, de meg kell várnunk a bizottságot. Tehát akkor pontosan fél ötkor folytatjuk az ülést. So thank you very much for that. Köszönöm addig is Kofferáti úr témájával. Fél ötkor, tehát újra ugyanitt. között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 All right, ladies and gentlemen, thank you very much indeed for, uh, for waiting. And... Köszönjük szépen a várakozást, eh, és Koferáti úr türelmét is. Nos, Sátrán úr, nem tudom, ki van itt a Mr. Reuters, is that right? Have I got... Is it... Reuters úr, akkor jól, jól Értettem? Tehát akkor a transzeurópai hálózatokért felelős osztályvezető van itt. Tehát tudom, hogy a közlekedési szakbizottságban is volt, úgyhogy nagyon sűrű délutánja volt ma, vagy van ma. De akkor mondom még egyszer, hogy Koferáti úr véleményéhez kapcsolódó módosítókat fogjuk megvitatni. A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztéséről van szó. Koferáti úr is itt van a körünkben, nem tudom, hogy az LPP e nevében Hanszlik asszony fog szólni? Jó, nagyszerű. És kérdezem, hogy vannak-e árnyék előadók, egyebek? Igen, mindenki nagyon keményen dolgozik ma délután. Nagyszerű. Van még más frakció képviseletében itt árnyék előadó? Nem. Mindegy, általános vitát tarthatom. Hát először akkor az előadónknak adnám meg a szót, hogy a módosítókról szóljon, és hogy elmondja, mi a véleménye, utána pedig az árnyék előadók következnek. A végén pedig a Reuters úr fogja kommentálni az ügyet, és megbeszéljük a végső menetrendet. Akkor először Kofferáti urat kérném. Köszönöm, elnök úr. 72 módosító indítványt kaptam, de azért ne döbbenjenek meg, vagy ne jegyenek meg, nem kell sok idő rájuk. Ugyanis röviden el tudjuk őket intézni azzal, hogy a módosítók legnagyobb része a környezet, illetve a hálózat, a közlekedési hálózat kapcsolatáról szól, a társadalom szövete és a közlekedési hálózat kapcsolatáról szól, tehát ezek a módosítók mind, mind azt a keretet erősítik meg, amit a bizottság már javasolt, a korábbi eszmecserékben már erre felhívtuk a figyelmet. Vannak persze a módosítók között olyanok is, ahol a megfogalmazás az nem feltétlenül elég explicit vagy világos, de hát az az én feladatom lesz, hogy pontosan értelmezzem, hogy a módosítók benyújtóinak mi az eredeti, vagy mi a szándéka. Az árnyék előadókkal együttműködve fogom ezt megtenni, illetve leülök a módosítók benyújtóival is, hogyha szükséges a mostani eszmecsere után majd. A Szerettem volna kihasználni a lehetőséget arra, hogy két nagy problémát fölvessek, különböző témákról van szó, két fontos témáról, amelynek kapcsán született sok módosító, és érdemes erre figyel, ennek figyelmet szentelni. Először is a rugalmasság. Tehát, hogy a bizottság milyen időtartamot szab meg, ennek mekkora a rugalmasság. Ugye tudják, hogy a bizottság két határidőt adott, a 2030 a fő hálózat, és 2050 pedig a teljes hálózatra megadott határidő. És vannak olyan kollégák, akik úgy gondolják, hogy a bizottság részéről túlságosan merev ez a, az elgondolás mód, hogy ezt a két dátumot tartsuk, és hogy szerintük ez módosítható. De hát majd erről még úgyis vitázunk, a módosítók benyújtóival majd ezt részletesen meg lehet beszélni, de ők úgy gondolják, hogy nagyon fontos lenne valami fajta időbeli hivatkozást is beépíteni, de ennek nem kell azt jelentenie, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat a nehézségeket, amelyek időközben felmerülnek, mondjuk egyik vagy másik tagállamban. Amikor arról van szó, hogy az irányelven szereplő határidőket be kell tartani. Tehát szerintem megpróbálhatunk valamiféle kompromisszum felé haladni, ami elméleti szempontból azért lehet más. Tehát mondjuk képzeljük el azt, hogy mondjuk megerősítjük a határidőket, mondjuk rendben van, de azt is megfogalmazok, hogy melyek azok az esetek, vagy olyan helyzetek, amelyek lehetővé kellene, hogy tegyenek egyfajta mentességet, tehát az ilyenek felmerülése esetén akkor nem kötelező betartani a határidőt, tehát egyfajta kivétel az, hogy ilyenkor nem tartják be a határidőket. És akkor az egyes országok léphetnek. Persze Tudjuk, hogy az időkereten belül sok változás lehetséges, nem tudjuk, hogy csatlakoznak-e vagy sem más országok, hogy ezek az országok milyen állapotban lesznek majd. Tehát erről egyelőre még csak beséseket tudunk megfogalmazni. Az alapelv az helyes, de én véleményem szerint nem kell ilyen szigorú szabályként kikötni. Tehát ez volt az egyik téma, a rugalmasság, hogy mennyire vagyunk rugalmasak, a másik pedig az irányítás, témája, amikor ezeknek a közlekedési folyosóknak a menedzsmentjéről van szó. Legutóbb, amikor ugyanerről a témáról beszéltünk, akkor elmondtam, hogy érdemes lenne megerősíteni a koordinátorok szerepét. Talán arra lenne szükség, hogy jobban tisztázzuk a pontos kompetenciákat, méghozzá új módon, hogy a koordinátoroknak valódi autonómiája legyen, de ne úgy, ahogy az nekem most úgy tűnik, vannak olyan kollégák, akik ugye a saját módosítóikban ilyen irányba mozdulnak el, tehát ők azért nem, a koordinátorok nem helyettesítik a nemzeti hatóságokat. ugye vannak bizonyos, hát elég nagy területek, amik ide tartoznak, és szerintem itt a nemzeti szint feletti hatóságokra is szükség lehet, hogy bizonyos problémákat le tudjunk küzdeni, nehézségeken felül tudjunk emelkedni, amelyek biztos, hogy majd megjelennek. Mi lehet a, a lehetséges megoldás az ilyen módosítók kapcsán. Én úgy gondolom, hogy itt most nem az, hogy a koordinátor szerepet betöltőktől megvonunk bizonyos funkciókat vagy feladatokat, hanem egész egyszerűen azt intézzük el, hogy ne legyen, úgy oldjuk meg, hogy ne legyen konfliktus a koordinátorok és a helyi intézmények, illetve a nemzeti hatóságok között. Tehát úgy osztjuk fel a kompetenciákat. Tényleg csak ennyi a lényeg. Ezt a két fontos problémát akartam kiemelni, amikor is, e, ugye ez az a kettő, amivel szembenézünk, a legérzékenyebb kérdések, itt kell kompromisszumra jutni, de a többi az, az rendben van, szerintem a többi módosítóval könnyen elbánunk. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Good, okay, well, Rendben, köszönöm szépen. Hanszik asszony. Úgy látom, elég sok módosítót terjesztett be ön is. Önnek nagyon lefoglalt ez a dosszié. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ilyana Ivanova asszony nevében gratulálni szeretnék Koferáti jelentéstevő úrnak kiváló munkájához. Közös célunk van. Szeretnénk a tentit olyanná alakítani, hogy jobban megfeleljen az emberek igényeinek és a belső piac működésének, zöggenőmentes működésének. Éppen ezért nagyon fontos arról megállapodni, hogy milyen konkrét formát öltsön ez a szöveg, hogy hogyan tud legjobban megfelelni a célkitűzéseinknek. Ivánova asszony támogatja Koferáti úr jelentését általános megközelítésében, és kiváltképpen ami a minden felhasználó hozzáférését illeti. Nagyon fontos a közúti biztonság, a fogyasztóbarát megközelítés. Hogy továbbá erősítsük a bizottság javaslatát. Ivanova azt, hogy ő gondolja, hogy nagyon jó lenne megállapodni több pontban, amelyet a néppárti frakció javasolt. El kell kerülni azt, hogy újabb adminisztratív terheket rójunk a tagállamokra, a regionális és helyi hatóságok és érintettek mindenképpen aktívabb szerepet kell játszanak, és persze el kell kerülni az európai gazdaság számára is költséges és nem feltétlenül hatékony rendszerek működtetését. Kiváltképpen a kevésbé sűrűn lakott területeken, ahol nincsen megfelelő úthálózat. Ott kell tenni valamit, hiszen az állampolgároknak élvezniük kell a mozgás, a szabad mozgás jogát, attól függetlenül, hogy milyen földrajzi területen élnek. A harmadik, egy közös európai közlekedési platform létrehozása együtt jár ezzel a rendelettel. Annak érdekében, hogy megvalósítsuk rendelkezéseit a felhasználók szempontjából. Az utasok számára hozzáférhető információt biztosít a tentékről, közös szabványosított jegykiadási és számlázási rendszereket kell felállítani, hogy egy egységes jegyrendszer legyen az európai közlekedés terén mindenki számára hozzáférhető, elérhető. Ez a platform lenne az a fórum, ahol a fogyasztók panaszaikat is megfogalmazhatnák, és ahol összegyűjtenénk a közlekedés területén leginkább bevált gyakorlatok körét. Ez egy többlet értéket jelentene minden EU állampolgár számára. Ami a határidőket illeti, az Európai Bizottság 2013-at javasolta, 30-at, Ennyi idő áll tehát rendelkezésre a komplex hálózat megvalósítására. Ha figyelembe vesszük a jelenlegi gazdasági válságot, a törékeny szociális helyzetet néhány tagállamban, és ha vissza figyelembe vesszük az új tagállamok e, lemaradását, akkor egy kompromisszumot kellene létrehozni, ezeket a kivételeket be kellene építeni rendeletünk a rendelkezésébe, vagyis a rugalmasabbá lehetne tenni a határidőt. Ivanova bízik abban, hogy a több, a legfőbb néppárti álláspontok az önök támogatására lelnek, és hogy ö, közös megért, megegyezésre tudunk majd jutni. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez Ivanova asszony, a frakciónk árnyék előadájának véleménye volt. Köszönöm szépen, Hanszik asszony. Menders úr. Menders úr. Kére szót. A liberálisok nevében. Hüller asszony, köszönöm szépen. A jelentéstevőt támogatni szeretném a Béli elképzelésében, hogy a koordinátokat, koordinátorokat bízza meg azzal. A, jó lenne, hogyha a néppárt azon elgondolkozna, hogy egyre ellentmondásosabbá válnak a nagy volumenű közlekedési projektek. Azt gondolom, hogy a, az adminisztratív költségek magasabbak, hogyha nincsenek ezek a dialógus vagy párbeszéd fórumok. Nagyon fontos a fórumok aktív szerepvállalása. Örülnék annak, ha átgondolnák álláspontjukat. Stuttgartból tudom, a Stuttgartot megnézem, ha időben bevontuk volna az érintett lakóságot egy fórum keretében, akkor sok ö, megoldást lehetett volna találni a konfliktus ö, megelőzésre, és hát a konfliktusok általában a konfliktusok fel, feloldása költséget jelent. A megelőzésre költséget is takarítanánk meg. Lehet, hogy ezek a fórumok drágábbnak tűnnek, de hosszú távon kifizetődőek. Köszönöm. Mández úr, kére szót. Schmidt, Ole Schmidt úr nevében szólok. Fontos téma kell legyen, az ott részvevő kollégáim szerint. Minden esetre van egy kis tájékoztatóm. Egyetért a jelentéstevővel azzal kapcsolatban, hogy mi a koordinátorok szerepe, nagyon fontos a koordináció, a független koordináció a, beszél a fenntartható és zöld közlekedésről, ez nagyon fontos és szükséges, azt mondja a jelentéstevő, hogy úgy gondolja, hogy az többet is tudna tenni. Támogatni kell. Itt most nem csak arról van szó, hogy innovatív módszereket csökkentsük a szénkibocsátást, az EU nem tud minden gyéren lakott régióban támogatni közlekedési projekteket. Ugye azt hiszem, hogy a, azok a területek élveznek elsőbséget, ahol nagyon sok a forgalmi dugó, tehát nagyon sok az torlódás. A tagállamoknak jobban kötelezettséget kellene vállalniuk, és Olesmi tud köszön az együttműködést. Köszönöm szépen. Kérem még valaki szót. Kérem még valaki szót. Nem? Akkor kérem a bizottságot, hogy mondjon nekünk néhány szót, illetve, hogy van-e megjegyzés a, a módosítókhoz, mondja meg nekünk. Köszönöm, elnök úr, hogy a bizottságnak is megadja a lehetőséget, hogy hozzászólhatunk, és köszönöm a meghívást. A TRAN bizottságban ö, is találkoztunk az előadókkal, és ők a, koridor, a folyosókra és a határidőkre helyezték a hangsúlyt. A bizottság azt is köszöni, hogy Kaferáti úr egyáltalán megírta ezt az elő, jelentést. Kiváló ez a szöveg. Ez a jelentés jó hangsúlyokat helyezi el, és segítség nekünk. A különböző módosítókra már látjuk a reakciókat, és lenne ezek alapján például a teritoriális kohézióra vonatkozóan e, javaslatunk, vagy az EU aktív szerepére vonatkozóan is. Ugyanakkor több olyan módosító van, elnök úr, amelyekkel kapcsolatban óvatosságra intenék, hogy nehogy Koferáti úr fő mondani valójával ellentétes dolgokat fejezzenek. Düken és Mandes képviselők módosítóira gondolok. Ők a koordinációra, a koordinátorokra helyezik a hangsúlyt. Ez a közelmúltban sikeresnek gyakorlatnak bizonyult. Ezt az utat kell követni, és ezeket az eredményeket kell a hálózat kép kiépítésekor eh, alapként használni. Ugyanakkor a határidőket szerintünk be kell írni a szövegbe, mert határidő nélkül nem lesz hálózat. Ez 20 éves tapasztalatunk. A nyílt eh, kelet, keretrendszer és az ezen belül meghozott megalapodások általában gyengék. Már 57-ben javasolt a bizottság egy felülvizsgálatot, és azóta sem valósult meg ez, pedig a bizottság megadta volna a rugalmasságot, rugalmasságot. Most 2023-ra javasolunk egy felülvizsgálatot előzetesen. Elnök úr, szeretnék röviden visszatérni a hármas kategóriára, a belföldi vízi utak kérdésére. Itt a regionális jelentőség és a nemzetközi jelentőség témája kiemelődik. A bizottsági javaslat ezekre vonatkozóan a négyes kategóriától kezdődően mondja azt, hogy a korlátozott mennyiségre való tekintettel európai hozzáadott értéket képviselnek. Aztán lenne még itt néhány megjegyzésünk talán a tízessel kapcsolatban. Általában véve az önök bizottságának a szövege a belső piacra helyezi a hangsúlyt, aminek örülünk, hiszen mi szerintünk is úgy van, hogy enélkül nincsen gazdasági növekedés. Az utóbbi húsz évben pont ez volt a baj, hogy nem épült ki teljes körön a belső piac, és emiatt szenvedünk az eredmények hiányától. Tehát ez a jó megközelítés, Konferáti úrnak köszönjük ezt a hozzáállást, is mindenkinek, aki ebbe az irányba mozdította el a szöveget. Köszönöm, Reuters úr! Jó volt önt hallanunk, jó volt, hogy megvártuk a bizottságot. Koferati úr, kívánne hozzáfűzni megjegyzést az elhangzottakhoz? Megadom önnek az utolsó szó jogát, ha kívánja. És akkor megegyezünk az időpontban. Árnyék előadók, Koferáti úr, köszönöm elnök úr! Nagyon gyors leszek. Az elhangzottakkal kapcsolatban természetesen az árnyékelőadókkal majd együtt fogunk dolgozni, hogy a lehető legjobb kompromisszumokat dolgozzuk ki. Csak gyorsan visszatérnék egy-két felvetésre. Én nagyon nagy mértékben bízom az előzetes párbeszéd értékében, különösképpen amikor arról van szó, hogy ilyen beruházások valósuljanak meg, ilyen beavatkozások szülessenek meg, amelyek utána ugye konkrét változást jelentenek bizonyos személyek életében. Ugye a hatalmas infrastruktúrák azok így jelennek meg, tehát nem csak egy burokban születnek meg, hanem bizonyos körülmények között. Ez azt jelenti, hogy a közösségekre, lakókra nem lehet ráerőltetni semmit, a tervezést el kell végezni, és akkor utána pedig folyamatosan párbeszédet kell az érintettekkel folytatni. Ez az úgynevezett megelőző, megelőző párbeszéd, amire én gondolok, és ennek hatalmas előnyei vannak, ugyanis utána a költségeket is csökkenti, és az összes kellemetlenséget is csökkenti. Tehát, ahogy Hazlik asszony is egyébként mondta, elmondta a véleményét, én ezt jegyeztem. A, ugye a néppárti árnyék előadó véleményét, Ivánova asszony véleményét közvetítette. Tehát, ahogy ő is elmondta, én is pontosan ugyanúgy gondolom, hogy szükséges, ugye említettük a platformot, a TENTÉ platformot, el kellene készíteni egy platformot a felhasználók számára. Ez nem biztos, hogy a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, de a közlekedési hálózatok jellege miatt szükség van erre, az a jó, hogyha megszületik a pontos meghatározása annak, hogy a felhasználók és a hálózat között mi a kapcsolat. És természetesen a felhasználók oldaláról kell kiindulni. Én nagyon jól értem a problémákat, amelyeket a bizottság felvetett, és én ezért mondtam egyébként, hogy, e- hogy a két téma a kapcsán, amit ugye itt említettem, az egyik a határidők, a másik pedig az irányítás volt, tehát hogy a két témára nagyon oda kell majd figyelni. Annak érdekében kell ezt megtenni, hogy senkitől ne vegyünk el hatásköröket. Ugye az Egyesült Államok nagyon messziről, azt javasolja Nikol Schmidtnek, hogy pont ezt tegyük meg. De miközben ezt erre odafigyelünk, azt sem szabad hagyni, hogy a normák hatékonysága csökkenjen, és akkor ezeket a határidőket senki nem tartja be. Tehát valahogy nagyon pragmatikusan kellene eljárni, hogy a kecske és a káposzta is megmaradjon, ne zárjuk ki a rugalmasságot, de azért természetesen azt normálisan el kell várni, hogy hát a határidők azok határidők, és ezek befolyásolják az érintettek magatartását az ágazatban. De mondom még egyszer, hogy a kézzelfogható munkát az elkövetkezendő napokban eh, el fogjuk végezni, le fogunk ülni a módosító nyitványok benyújtóival, és az árnyék előadókkal, akik nekem nagyon sokat segítettek már ebben az első részben is. Úgyhogy még egyszer megköszönöm mindenkinek. Good. Well, thank you very... Köszönjük szépen, hogy összefogta a munkát a vélemény kapcsán. Az időterv a következő. Október 11-én szavazunk erről, és a Trump Bizottság november 5-én dönt a szövegről, utána pedig várhatóan a kompromisszumos módi módosítókról beszélünk, pontosabban már október 10-én. Kofferáti úrnak lesz ebben fő szerepe, majd addigra látja, hogy hogy alakul a helyzet az árnyék előadókkal. Köszönöm, és a bizottságnak is köszönöm, hogy megjelent. Jó, akkor most pontosan 5 óra van, ezért tovább lépünk a mai egyik fő témára. Zsüvenű úr megérkezett a koncesziós szerződések szakértője, vélemény, jelentés tervezetet fogunk most megvitatni, amely a koncesziós szerződésekkel kapcsolatos bizottsági javaslattal foglalkozik. Több árnyék előadónk is jelen van, én magam is, Pánceri úr, Menders úr, Buzoly úr, ha jól gondolom, és Rüdesz kolléga. Még valaki? Kihagytam valakit? Igen, ön is felszólal. Jó. Gustafsson kolléga. Örülök, hogy Skasszonyt is üdvözölhetem, aki a bizottság részéről a téma szakértője. Először neki fogom majd megadni a szót, miután az előadók elmondták a magukét, az árnyék előadók előtt. Zsüven úr. A tanácstól is van itt valaki? Kérdezhetem? Nem jelentkezik senki. Akkor Filip, parancsolj, mutasd be munkádat, anyagodat nekünk. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Hát eh, ismét egyesültünk, összeültünk, hogy a koncesziós irányelvről beszéljünk. A múltban már többször beszéltünk eh, itt is, a szabizottságban, illetve több ülésen, tanácskozáson, találkozón. Ez egy nagyon fontos téma, nagyon is összetett. Két eszme cserére került sor az IMCO-ban, 6-án, 6-án és 29-én, március 21-én egy meghallgatáson, több workshopról is döntöttünk. Malcolm Haber, mint oda javasolt ezeket, és végül is azt mondhatnám, hogy beért ez a téma az emberekben, és nagyon nehéz ez a téma. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak támogatásokat, tanácsokat, és akkor is, ha álláspontjaink egymásról igen távol voltak, azt hiszem, hogy a különböző álláspontok kereszteződése tette lehetővé, hogy előrelépjünk, és találkoztam ugye a a jelentéstevőkkel, a bizottságok vagy bizottság képviselőivel, mindazokkal, akiket érdekel ez a téma, a civil társadalom részéről velük is beszéltem. Hölgyeim is, először is, ha megengedik, elmondanám, hogy a különböző munkákat, amelyeket eddig elvégeztünk, hát azt hiszem, hogy itt is hagytunk időt magunknak, hogy elgondolkozzunk ezen az egészen, hogy szükség van erre a kezdeményezésre. Nagyon én sematikusan beszélve azt mondanám, hogy ami a koncesziókat illeti, van egy eléggé világos jogi korpusz, amely nem volt korábban így, és a szerződés alapvető elveinek alkalmazása is segít a jog értelmezésben, amely korábban nem volt. Most Eléggé sokan egyetértünk abban, hogy egy könnyebb megközelítésre van szükség. Nagyon fontos egy stabil jogi keret, amely elkerüli a félreértéseket, és nagyon fontos persze, hogy a költségek terén is egyetértések jussunk. A közhatóságok, akik ugye kiadják ezeket a koncesziókat, velük sem kellene szembe kerülnünk a gazdasági szereplőkkel sem, akiknek azért fontos szerepük van. A jelentés tervezet, amelyet eh, én készíthettem el, és ez nagy megtiszteltetés volt számomra, eléggé megváltoztatja a bizottság eredeti szövegét, mert az én jelentés tervezetem négy nagy elv köré csoportosítható. Ez a szöveg, az első a tisztázás, az egyszerűsítés, átalakítás. Úgy gondoltam, hogy a szöveg talán olvashatóbb, koherensebb, talán pragmatikusabb is. Ez egy, nem egy könnyű gyakorlat, mert azt kérjék, hogy hát ez egy kicsit bonyolult gyakorlat, vagy feladat, amelyen megbíztak. A második alapvető elv az az, hogy meg akartuk erősíteni a koncesziók egyediségét. Sokat beszéltünk itt a közbeszerzés kapcsán. A koncesziók egyediség, egyedi voltáról. A különböző munka megbeszélések során egy nagyon érdekes koncepciót találtunk, igen érdekes, ugye a nem teljesített, még nem teljesített szerződés fogalma nagyon fontos. Tehát ez valóban igaz a koncesziók esetében, hiszen általában a koncesziók igen hosszú távúak el lehet képzelni, hogy egy olyan szerződés, amit ma írunk alá, és 50 éven keresztül ad a koncesszió, hát hogy ezt felül kell vizsgálni ezt a szerződést. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy tartós, fix szerződés, mint a közbeszerzési szerződések. Tehát az egyik jog professzora azt mondta, 80%-a a koncesziós szerződéseknek Dél-Amerikában és eh, Európában egy tanulmány készít erről. Két, azt mondja, hogy a, a koncesziós szerződések 80%-át rendszeresen felül kell vizsgálni, vagy felülvizsgálták. Aztán a közhatóságok teljes függetlenségének megerősítése, hogy ők meghatározhassák a jogi keretet, amiben a tevékenységüket folytatják. Nagyon fontos ez a szöveg, ez arról szól, hogy nem egy bekezdésben, amely eléggé szöveg elején található, itt meghatározok a közhatóságok teljes függetlenségét, és nagyon fontos persze megfelelő egyensúly megőrzése a rugalmasság iránti igény és a közhatóságok döntési jog korek között. Nagyon fontos tehát a közhatóságok bevonása nem lehet, ez nem csak egy lehetőség, hanem egy állandó elem a jelentés tehát a konszenzus szerződések egyedi volta, akkor a definíció megváltozott, a számítási rendszer egyszerű lett, a koncesszió időtartamára vonatkozóan, ami a koncesszió odaítélését illeti, ott is kevésbé rigid a rendszer, ami aztán a közszolgáltatások minőségének fenntartását illeti. Meg kell határozni a minőségi kritériumokat a közszolgáltatások számára, és ugye azt mondtam, hogy a rugalmasság és átlátóság közötti egyensúlyt kell teremteni, az eljárási garanciáknál nagyon fontos az átláthatóság, minden felesleges bürokratikus teher eltörlése minden szinten, és hát ez eléggé eltér az eredeti szövegtől. Így azt gondolom, hogy kevésbé ró nagy terhet a hatóságokra. Nagyon fontos, hogy a közhatóságok dönthessenek a környezeti, szociális vagy innovációval kapcsolatos odaítélési szempontokról. Lehet, hogy ezeket nem emeltük eléget. Ezek szerepelnek, aztán a kizárásokról szól a fejezet. Azt hiszem, hogy külön vitát kellene nyitni erről a témáról. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, a tanácsukat, a véleményüket, és eh, négy véleménytervezet készítetnek, még kettőt várok ehhez az én jelentésemhez is. Elnök úr, én még hosszan tudnék beszélni, de én ma inkább hallgatni szeretném a kollégákat, meghallgatni. Ugye több lehetőség volt ezzel a szöveggel kapcsolatban, azt mondták többen, hogy el kell utasítani, nem kell erről beszélni. Én azt gondoltam, hogy a bizottsági szövegnek esélyt kell adni, picit átláthatóbbá, olvashatóbbá, egyszerűbbé téve. Nem ideológiai megközelítés kell, ez az európai közhatóságokat segíteni hivatott, nem a gazdasági szereplők ellenébe kell e, fellépni, ők alapvető partnerek ebben a témában. Elnök úr, sokáig beszéltem már, zárásképpen elmondanám, van egy alapvető nagy technikai jellegű probléma, szeretném a figyelmüket felhívni. Franciául készítettem a jelentést, nyilván ez nem meglepő, lefordították hibásan, nem kis hibákkal, alapvető hibák kerültek kimaradtak egész bekezdések, az angol szöveget használták pivó nyelvként, ez nem csak egy fordítási probléma, hanem politikai problémává kezd válni, mert néhány kollégánk, ha nem a francia alapján készült szöveggel dolgoznak, nagyon fontos elemek hiányoznak ebből az angol szövegből. Tehát az angol szöveggel dolgozó kollégák nem a jó szöveget kapták kezükbe. Szerintem az újraírt, átírt angol szöveg talán mindenkihez eljuthatott. Én azt szeretném, kedves kollégák, hogy a különböző nyelvekre lefordított szövegek, ha az angol szöveg alapján kerültek lefordítás. ezeket át kell dolgozni. Mert, mint említettem, az első angol fordítás hibás volt. Azt hiszem, hogy békés és baráti módon kellene ezt a problémát megoldani, utolsó pont, ami az új, átolkozott angol szöveget illeti, felhívom a bizottság elnökének figyelmét, Málkom, kedves Málkom, az új angol szöveg, az új angol szöveget csak az én munkatársam olvasták át, nyilván jobban tudnak angol, mint én, de nem vagyunk jogász nyelvészek, tehát én azt szeretném, hogyha ezt a problémát feloldanák, a szöveg eléggé komplex, azt gondolom, hogy az félreértéshez vezető nyelvi problémák nem segítenek az ügyünkön. Köszönöm. Láttam az angol nyelvű szöveget, és nekem is voltak fenntartásaim. Értettem a szöveget, nagyon elegáns megfejezéseket, megfogalmazásokat is láttam benne Örülök, hogy ez így alakult. Köszönöm. Nézzük az árnyék előadók kommentárjait. Én magam majd az utolsó leszek. Rendszeri úr kap szót. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is megköszönöm Zsuven úrnak az elvégzett munkát, és azt, hogy mindig rendelkezésünkre állt, mármint az árnyék előadók rendelkezésére. Pozitívan értékelem a jelentést, mert egy kicsit így átszervezte, egyszerűsítette a szöveget, és így most már nagyon sok olyan elem van benne, amely felkeltette a mi figyelmünket, és világosabbak a meghatározások, tehát tényleg vannak egyszerűbb dolgok, de aztán vannak olyan aspektusok, amelyeket szerintem azért még el kell mélyíteni. Mik a pozitív elemek? Először is a hatóságok autonómiája, tehát, hogy lehetőség van arra, hogy ők szabadon döntsenek arról, hogy ugye milyen módon ö, hajtják végre ezeket a munkákat, vagy kezelik ezeket a munkákat, hogyan végeztetik el a szolgáltatásokat. A kizárólagos jogok említése is nagyon jó, illetve annak az elvnek az említése, hogy a direktíva nem vonatkozik azokra a területekre, ahol már más ágazati irányelvek úgyis érvényben vannak. Aztán a koncesziók esetében ugye a munkák, illetve bizonyos szolgáltatások nyújtására vonatkozó koncesziók meghatározása szerintem az jó. Tehát itt sokféle definíció született, ezek jók, és az, az is jó, hogy hivatkoznak a jelentős gazdasági kockázatra mondjuk az egyes piacokon, és osztjuk azt is, hogy az 5-ös és 7-es, amit az 5-ös és 7-es cikken alakítottak át, a becsült szám, számlázási összeg használatával, illetve azzal kapcsolatban, hogy egy kicsit egyszerűsítették a módszert, amiből eredetileg a bizottság kiindult, és azt is pozitívnak találom, hogy a koncesszió időtartamát figyelembe véve, mondjuk, hogyha módosítások következnek be. Ugye itt van ilyen, hogy felmerül az a kérdés, hogy a házon belüli koncesziókkal mi a helyzet, de ez a módosítás is jó. Van egy-két dolog, amivel kapcsolatban szerintem még együtt kéne dolgozni, annak érdekében, hogy a szöveget egy picit jobban integráljuk. Szerintünk nem túl jó, hogy az életciklusra való hivatkozást azt kivették, szerintünk ez maradjon, tehát a, ezt a fogalmat mindenképpen benne kellene hagyni a szövegben, de egyszerűsíteni kellene, és ugye a kettes melléklet, ami ehhez kapcsolódik, ez így most jelenleg szerencsétlen. A, az a véleményünk, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat fogalmát is meg kellene tartani. Hát ez egy nagyon fontos meghatározás, amihez lehet ragaszkodni, vagy abból kiindulni, és utána pedig a társadalmi, környezetvédelmi és egyéb kritériumokhoz jobban kell ragaszkodni. Ugye ez benne van az európai normában is, ami a nemzeti ilyen szerződéskötésekre vonatkozik, és figyelembe kell venni a társadalmiak fenntartható folyamatoknak, folyamatokat. Ez egyébként erről a Tarabella jelentés szólt, és az is fontos, hogy az összes eljárás jogi garancia meglegyen, hogy teljesüljön, ami a 35-ös cikkben szerepel. A többi megjegyzésünk az ilyen technikai pont, technikai jellegű. Vannak olyan pontok, amelyek a kiválasztást határozzák meg, vagy ezt befolyásolják. A 32-es cikk törlése, illetve a 8-as melléklet törlése. Hát szerintem a 32-es cikknek az egyik részét legalább meg kellene tartani, hogy könnyítsük a helyzetet. Azért, és ez a hetes melléklet tartalmára is vonatkozik. A 35-ös és 36-os cikknek a tartalmáról azt mondanám, hogy ugye az egyes jelölteknek a minőségi értékelése fontos. Vannak ugye kizárási klauzulák, de be kellene tenni azt, hogy mondjuk a szociális és környezetvédelmi jogszabályokat nem tartják be, vagy például a gyermekmunka szabálya, gyermekmunka tilalmának nem tesznek eleget, és így tart, tehát hogy ezek is kizáró kritériumok legyenek. Maximum három szintet szeretnénk látni, és az egész láncon szeretnénk a felelősséget, a felelősségvállalási kötelezettséget megjelenni látni. Ezek azok a pontok, amelyeket mi fontosnak tartunk, de vannak mások is, amelyeket még be lehet illeszteni a jelentésbe, de Zsüven általánosságban nagyon jó munkát végzett, és köszönjük neki. Much. Mr. Mendes. Köszönöm szépen, Mendez úr kap szót. Nincs itt ugyan Dusoly úr, köszönöm szépen a munkáját. Ha az angol szöveg nem stimmel, akkor amit itt olvastam, vagy ö, olvasok, az ö, akkor lehet, hogy téves lesz ugyancsak, de hát felolvasom. Nézzük csak. Buszaj úr támogat számos Zsiven úrféle gondolatot, például az előadó alap megközelítését, amely a közhatóságoknak több rugalmasságot adna az eljárások során, és a transzparenciára vonatkozó elképzeléseit is támogatja. Buszoly úr üdvözli, hogy az előadó tisztázta, hogy mit is az a szabad közigazgatás, szabad igazgatási eljárás. Örül, hogy van egy definíció. Üdvözli azt is, hogy az előadó megpróbálta a definíciókat általában tisztázni, Ami a koncesziókat és az operatív kockázatokat illeti, megbízom, elégedett az előadó munkájával, tisztázta, hogy mi is az operatív kockázat, ugyanakkor azt szeretné, hogy körültekintően használjuk az operatív kockázat szó, szó kifejezést, mert ez jogi gondokat okozhat van egy másik gondja is, az életciklus kifejezése. Panceri úrhoz hasonlóan úgy gondolja, hogy itt most a legelőnyesebb gazdasági ajánlatok között eh, itt most nem szerepel, de a közbeszerzésekkel összhangba kell hozni a közbeszerzési szövegekkel ezt a szöveget is. A közintézmények részvételével kapcsolatban egyetért azzal, hogy azokat a cikkeket törölni kell, amely az a, a társult vállalkozásokról rendelkezik, ugyanakkor a 15-ös cikk kapcsán, cikk kapcsán támogatja a kivételt. Olyan jogi szervezetek, amelyek tevékenységük 90%-át ezen a területen végzik esetében. Aztán egy belső kivételt a 15-ös szik kapcsán amúgy is támogatna. Ez, ez azt jelenti, hogy a verseny alól túl sok szerződés vonódna ki, és ez nem lenne összhangban a jogalkotás céljával. Az előadó javaslata a koncesziók időtarmáról vonatkozóan szerinte helyes, mert fontos ez az időtartam a transferek lehetősége szempontjából, és a határidős koncesziók szempontjából is. Ezek gyakran sokáig tartanak. Még nem teljes a kép, rugalmasságot kell a szerződések kapcsán ezen a területen is adni. Buszai úr üdvözli az előadó megközelítését, és hajlandó ezen az alapon tovább tárgyalni a javaslatot. Köszönöm szépen, és köszöni, megbízom is valamennyi kollega együttműködését. Jó. Öm, egyes vonatkozásai három cikk tulajdonképpen érintett, csak ha jól értem, és a szöveg koncepciójával, struktúrájával egyetért, csak tisztázni akar és egyszerűsíteni akar dolgokat. Ruler asszony, köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a jó együttműködést. Nyílt eljárást követett az együttműködés során, és nagyon sokat dolgozott, ezért külön köszönöm neki a szorgalmát. Ugyanakkor nem csodálkozik, hogyha most azt mondom, hogy nem értek teljesen vele egyet, én egy dolgot itt egyértelműen törölnék, mert ez a pont a koncesziókat drágítaná, megnehezíteni, és ez nem célunk, a közbeszerzések költségét is megnövelni, így is már 30 ezer euró eljárásonként ennek a költsége, és a határokon átnyúló ö, koncesziók aránya másfél százalék, tehát költségeket kell megtakarítanunk. Ami a közbeszerzéseket illeti, nagyon vitatott a közbeszerzések eljárása általában, tehát nem szükséges most az, hogy egy irányelv még több jogbizonytalanságot szüljön. Ebből fakadóan én azt mondanám, hogy az állami kasszák esetében, ahol ugye éppen arra törekszenek, hogy adósságot csökkentsenek, ne bonyolítsuk az ő helyzetüket egy további irányelvvel. De mivel látom, hogy a koncesziók mellett valószínűleg többség fog szavazni, én gyakorlatiasan azt mondanám, hogy én hajlandó vagyok tovább együttműködni az előadóval, mert a szöveget elfogadjuk, de szeretném azt módosítani. Egy dolgot jónak találok, hogy végre a regionális és helyi önkormányzatok szerepét elismeri a szöveg, már a bizottsági javaslat is, ez eddig nem volt így sajnos, mert a közbeszerzésekre nagyon is van szerepük ezeknek a helyi hatóságoknak, és ezt jónak tartom, hogy ez itt megjelenik jónak tartom azt is, hogy a szabad akaratukat, választásukat is leszögezi a szöveg a koncesszió kapcsán. A bizottság azonban nem foglalkozott azzal, hogy mi legyen a nem teljes szerződésekkel. Itt a szocialista Shadow-val vitatkozom. Szerintem Nincs értelme ilyen részletekbe belemenni a koncesziók specifikációja kapcsán. Minden szakember azt mondja, hogy csak akkor van értelme a koncesszióknak, hogyha ez egy viszonylag könnyű eljárás, és a súlya nehézsége összehasonlítható marad a közbeszerzési eljáráséval. Ugyanakkor van két gondom is a javaslattal, egyértelmű gondom, ezeket most meg fogalmazom. Az egyik az, hogy a szociális koncesziókkal nem emlékezteti a bizottságot arra, hogy a szociális szolgáltatásokat megígért, hogy kiveszi ebből a körből. Önnél ezek bennmaradtak, vagy csak egy körüket veszi ki. Ez túl kicsi ez a kör tehát fenntartásaim vannak, hogyha például a mentőszolgálatokat, katasztrófa védelmi szolgálatokat bentartjuk ebben a körben, szerintem ezeknek nem szabadna a koncesziók ezen típusa alá esniük. A másik problémám pedig egy másik jelentéssel is kapcsolatos. Akik ismerik a Régiók Bizottságának a véleményét, ott egy holland Kohl nevű előadó írta meg a szöveget, és ha összehasonlítjuk azt a szöveget ezzel, akkor azt látjuk, hogy itt túlzott a nemzeti szerep, központi szervek szerepe. A régiók bizottságában született szöveg az energiaszolgáltatásokkal nem foglalkozik, a kiskereskedőkkel, kizárja őket ebből a körből, márpedig a francia modell alapján, ahol a liberalizáció már megtörtént ezen a piacon, Kohl úr a ügyet is kiveszi, ez nyilván a holland és a német vízfelfogással összhangban történik, ugyanakkor ellentmond Zsüden úr érvelésének, Kohl úr más következtetéseket von le, mint előadónk, ezért kérem, hogy a víz, a szociális szolgáltatások, a mentőszolgálatok, a katasztrófavédelmi szolgálatok kérdését a kivételek kapcsán még intenzíven vitassuk meg. Köszönöm. Uh, thank you very much, Mrs. Uh, just perhaps... Köszönöm szépen, Rüle asszony, talán én is egy-két dolgot még hozzáfűznék, mert a saját frakciómban én vagyok az árnyék előadó. Azt azért hadd mondjam el, hogy az a megközelítés, amelyet Zsüven úr választott, és a célkitűzések, amelyeket ő lefektetett, eh, támogatandók, mi támogatjuk ezeket. Tehát tényleg eh, az irányelvet egyszerűsíteni kell, pontosítani. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy munka eszközé alakítsuk ezt át ugyanis a közbeszerzési jogszabályt egy hasznos eszköznek szánták a szerződéskötő hatóságok kezében, azért, hogy ezek a hatóságok élhessenek a saját diszkréciójukat, tehát hogy ők döntsék el, hogy mit tesznek, tehát tényleg legyenek nem diszkriminatív szabályok, nyitott eljárás legyen, és nagyon világosan bonyolódjon minden, tehát az összes eljárás, amit követni kell, a szankciókkal egyetemben, és ez garantálná az átláthatóságot és más feltételeket. Ami a koncesziókat illeti, hát ugye a meghatározása a koncesszióknak sajnos más és más az egyes tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, ahol eléggé fejlett definíció, ez az egész helyzet nagyon fejlett a folyamat, mások, mások, eset, mások esetében nem, van, ahol bizonyos területeken alkalmazzák, ezeket máshol nem. Tehát vannak ilyen különbségek, de hogyan tudjuk azt garantálni, hogy ez az irány mondjuk a helyi aggályokat nem hagyja figyelmen kívül, hát ugye ez nagyon fontos. A helyi hatóságoknak a feladata egyébként, hogy itt lépjenek. Hát ugye lesz, ha lesz egy irányelv, ami a koncesziókról szól, akkor ennek minden területet érintenie kell a, magára a folyamatra kell összpontosítanunk, ez itt a lényeg. Az előadó hatalmas munkát végzett azzal, hogy megpróbált egyszerűsített és világos meghatározással előállni. Szerintem a koncesziót azt elég jól meghatározta, hát lehet még finomítani az ő munkáján, de azért nagyon a lényeget nagyon jól megragadta különösképpen ugye azzal a tényel foglalkozott, hogy nyilván egy konceszió hosszú idő szól, és az is biztos, hogy az élettartama alatt módosulni fog, változni fog a technológia, a fogyasztói preferenciák, a környezet, az állampolgárok kívánságai, és így tovább, és rengeteg egyéb dolog merülhet még fel, ami miatt módosítások következhetnek be. Tehát ő nagyon jó, jól megragadta a lényeget a meghatározásban, a nem teljes szerződések gondolata is nagyon jó gondolat, és ami pedig az odaítélési kritériumokat illeti, hát ezeknek a szerződéseknek a jellege vagy típusa nagyon fontos. Páncéli úr is felhívta a figyelmet arra, hogy amit egyébként már Tarabella úr is megtett, hogy Tarabella úr korábban javaslatokat tett a szerződésekre vonatkozóan, tehát hogy mit, mire, minek kell ezekre vonatkozni, tehát, és én is egyébként már szóltam erről, hogy nagyon fontos, hogy erre munkaeszközként tekintsünk, tehát hogy a hatóságok kezébe valami fajta munkaeszköz legyen. Ne adjunk semmi olyat hozzá, amit a már meglévő európai vagy nemzeti jogszabályok lefednek. Az olyan témák, mint például a gyermekmunka már a nemzeti jogszabályokban szerepelnek, és ezért nem kell ide bevenni ezeket. Tehát itt most nem arról van szó, hogy a tagállami végrehajtást próbáljuk megerősíteni. Tehát, hogy a tagállamok a munkajog, munkajogi szabályokat nem hajtják végre, és ezt ezzel ellen tenni kell valamit, akkor az a foglalkoztatási főigazgatóság feladata, és nem pedig egy ilyen közbeszerzési eszközön keresztül kell megpróbálnunk megtenni. Ez a mi véleményünk, de hát majd lesz lehetőség erről vitázni, amikor a másik irányelvről vitázunk, és remélhetőleg a bizottság következetesen jár és ugyanezt az elvet alkalmazza mindenütt. Ugyanez igaz egyébként az alvállalkozókra is, illetve az erre vonatkozó eszközre. Megint, hát ez is az azt felhasználó entitások diszkrécióján múlik, tehát ez az ők döntik el, hogy milyen módon járnak el. A lényeg a végén, hogy milyen minőségű szolgáltatást nyújtanak, vagy mit születik ebből, tehát még egyszer mondom, hogy a célok és a szolgáltatás minősége a kulcs. Van nagyon sok feltétel, ugye a koncesziók működtetése kapcsán, és ezek a feltételek már eleve a nyújtott szolgáltatás minőségéről szólnak. Nagyon sok olyan szolgáltatás lesz, ugye, ami eleve az ügyfeleket célozza, és nyilvánvaló, hogy a szolgáltatás rendelkezésre állása, teljesítménye, nem tudom, hát bármilyen kritériumot meg lehet itt határozni. Tehát, hogy ezeknek a meghatározása az érintettek feladata lesz, aminek alapján el lehet dönteni, hogy megfelelő -e egy szolgáltatás. Zsüvenon nagyon odafigyelve vizsgálta ezt a kérdést, és oda jutott, hogy ha a nemzeti feltételek teljesülnek, akkor a menedzsment módját szabadon meg lehet választani. Tehát, hogyha a standardek teljesülnek, akkor onnantól megvan a szabadság. Én zárásként csak azt akartam mondani, még, hogy ugye nagy munkát végeztünk ezen, Zsövenőr és az a lányék előadók leültek, mi sok időt töltöttünk azzal, hogy másokat is meghallgatunk, szinte szemináriumokat szerveztünk, hogy az apró részleteket is megvizsgáljunk, hogy most mi a különbség a koncesziós irányelv és a másik kettő között. Szerintem a Zsüven úr munkája nagyon jó kiindulási alapot jelent, amiről majd előre tudunk lépni. Szerintem a bizottság is egyetért velem abban, hogy hát azért voltak itt fontos változtatások, amelyeket muszáj volt eszközölni, de mondom még egyszer, hogy hatékony és tényleg működőképes eszközzé kell ezt átalakítani, ami az összes közérdek szolgáló követelményt teljesíti, plusz lehetővé teszi, hogy a koncesziókat hatékony módon használjuk fel, hogy a szolgáltatás nyújtás módját javítsuk, mert az állampolgároknak nyújtják ezeket a szolgáltatásokat. Én ezt akartam mondani, Fehéjen asszony neve közben felkerült a hozzászólók listájára, nem tudom, hogy van-e még más, aki szólni kíván, de akkor neki megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Filip eh, Zsüvannak köszönöm szépen az intenzív, jó és konstruktív munkát megköszönni én azt gondolom, hogy ritkaság az, hogy ennyire intenzíven, néha kicsit ellentmondásosan kezelünk egy kérdést. Azt hiszem, hogy a koncensziók, a szolgáltatási koncenszióknál nagyon fontos ez. Nagyon, elterőek a hely, nagyon eltérő a helyzet a tagállamokban. Kiváltképpen a koncesziós ágazat nagyon is és egy ilyen irányelv tervezetnek egész más hatása van egyik országban, mint a másikban. Eljut el kell mondjam, hogy Rüle asszony indítványát támogatni fogom, a mi szempontunkból is, mert nem azért, mert a jelentés tervezet nem megfelelő vagy nem jó, hanem mert a bizottság tervezete szerintem nem felel meg annak, amit vártunk tőle. A hatástanomány sem veszi figyelembe ennek az irányelvnek a szükségszerűségét, és azt mondanám, hogy az intenzív átdolgozás, amelyet Philip Zsüven hajtott végre ezen a dokumentumban, bemutatja azt, hogy hát át is kellett dolgozni, mert hát nem volt egy vezető, vagy nem volt egy irányadó tervezet, és hát az irányelvvel összefüggő terhek a helyi hatóságok, a helyi közbeszerzési hatóságok számára elviselhetetlen lett volna. Nagyon örülök annak, hogy Filip Zsüvel munkájában, szerintem nagyon jó munkájában sok szerintem is felesleges területet kivett belőle, a lényegre törekedett, a lényegre összpontosított, akkor is, ha van két pont, amely mi szemszögünkből még vitatható, az intrakommunális együttműködés, a házan belüli odaítélés. Azt hiszem, hogy a jelentés tervezet életében még fogunk erről a kérdésről beszélni. Szerintem a szolgáltatási koncepcióknál nem egy általános közbeszélzésről van szó, hanem rendkívüli helyzetről, hogyha a szociális vagy a víz ágazatát nézzük meg. Hát én azt gondolom, hogy figyelembe kell venni ezeket, ha csak nem van lehetőség bizonyos kivételeket megfogalmazni. Azt gondolom, hogy nagyon sok ponttal együtt tudunk élni, de amit Rüle kolléganő említett, a víz területe különleges területnek tekintendő több országban. Nem hiszem, hogy nagyon nagy örömmel fogadnák, ha ezen a területen alapvető változtatásokat kellene eszközölni, de szerintem a vita során még elő fognak kerülni ezek a problémás témák is. Okay, well, thank you all very much for that. Um, I'm now going to invite Ms. Köszönöm szépen. Most Sikovska asszony kérem meg arra, hogy a bizottság reakcióiról számoljon be, Süven új jelentésre tett reakcióiról. Very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is a bizottság meg szeretnék köszönni az IMCO bizottság munkáját, az előadóit és valamennyi résztvevő képviselő munkáját. Ez a téma kényes, tudjuk, hogy mennyire nehéz volt ezzel foglalkozni, örülünk, hogy ennek ellenére eredmény született, sőt, nagyon komoly eredmény. Ez egy nagy előrelépés, és konstruktív volt, és marad úgy tűnik az együttműködés. Köszönöm szépen, hogy ezt lehetővé tették. A bizottság, ahogy már sokszor elmondta, célja az, hogy megfelelő megoldást találjon a koncesziós szerződések jutalmazására, létrehozására. Örülünk annak, hogy a parlamenti munka és a tanácsi munka is abba az irányba hat, hogy alternatív megoldásokra nyitottak, és ezt a megközelítést mi üdvözöljük elismerjük, hogy komolyak voltak az előadó erőfeszítései arra vonatkozóan, hogy alternatív megfogalmazásokat találjon egyes megfogalmazásainkra, és szélesebb alapokra tegye őket. Ebbe sok munkát ölt a szerző, ő is, és a mi részünkről is sok ilyen munka előzte meg a szöveget. Most, ahogy az jelentésben is elhangzik, törekvés történt az egyszerűsítésre, és ez azt mutatja, hogy egyes koncepciókat alternatív módon is lehet látni. Ugyanakkor leszeretném szögezni, hogy a bizottság csak akkor támogathatja ezt a szöveget, ha az bizonyos alapvető elvi dolgokat megtart, megfogalmazott, mint például az átláthatóság, a diszkriminációmentesség, az egyenlő elbálás, a piacnyitottsága, és a pénzek hatékony elköltése. Ezeket nem vagyunk hajlandók kivenni a szövegből, ezek nélkül nem működhet a szöveg. Amennyiben ezeket nem érintik a változtatások, nyitottak vagyunk, és együtt tudunk menetelni önökkel. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, amelyeket fontosnak tartunk. Először is elismerjük azt, hogy egyes aspektusai a szövegnek fenntartásokat szültek a képviselőkben, és világosabb megfogalmazásra van szükség a közhatóságok tekintetében, az ő szolgáltatásai köre tekintetében. Fontos ez a felvetés, és ezt elfogadjuk. Úgy látjuk, hogy további tisztázásra van szükség a koncesziók és más típusú jogi aktusok közötti különbség tisztázása érdekében. A definíciók jó irányba tartanak, de talán még nem elég pontosak, és a szociális megfontolásoknak nagyobb hangsúlyt kell adni, ezt is el tudjuk fogadni. Ez jó irányba terelheti a szöveget. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy az irányelv hatáját nem akarják módosítani, vagyis ez egy horizontális eszköz marad, szerintünk is ennek így kell maradnia. Nem lenne semmi oka annak, hogy bármely ágazatot kizárjunk az irányelvből, hiszen ez e, tulajdonképpen ajánlás. Minden ágazat e, alá tartozik, kivéve azokat, amelyekre vonatkozóan már más szabályok érvényesülnek, mint például a légiközlekedés, utasszállítás. És köszönöm, hogy az előadó ezt ugyancsak megfogalmazta. A PP a közköz hatóságok együttműködésére vonatkozóan a, a bíróság már ö, hozott arról döntést, hogy az in-house elvet hogyan kell alkalmazni. Ez is változatlan maradt az önök szövegében, és ennek örülünk, mert ez is az egyik alapelvünkhöz tartozik, a belső piac működéséhez szükséges alapelvek közé. Végül pedig valóban egyszerűsítették a szöveget, meg már mi magunk is a korábbihoz képest, ugyanakkor a koncesziók bonyolult jogi kérdéseket vetnek föl, ezeket nem lehet 6-7 pontban szabályozni, bizonyos elveket, koncepciókat definiálni kell, jogokat, kötelezettségeket, és ehhez egy bizonyos egyensúlyt kell teremteni a rövidség és a komplexitás között. Végül pedig két utolsó gondolatom lenne még, amelyre felhívnám az önök figyelmét. A jövő együttműködése szempontjából szerintünk fontos az, hogy megmaradjon az egyensúly a további egyszerűsítési igények és a tartalom minimuma között, mert a status quo tól el akarunk mozdulni, meg akarjuk javítani a jelenlegi rendszert, ugyanakkor bizonyos elvekhez ragaszkodnunk kell ezek leírásához is. Például az, hogy ahhoz, hogy ez mind a közhatóságokról és a gazdaság szereplőiről egyaránt szól, az operatív ö, résztvevőkről. Tehát, hogyha a koncesziókról és azok ö, kereteiről beszélünk, akkor nem szabad egy módosítónak sem aláásnia azt, hogy itt fair eljárásra van szükség a két főszereplő esélyei között, ti tekintetben. Végül pedig reflektálnék arra, amit itt többen is elmondtak, hogy a rugalmassággal mi legyen. Valóban szükség van rugalmasságra, de nem, nem mindegy, hogy a módosítókat mi is és önök is milyen alapokon hozzák. Nem szabad opportunista módon eljárnunk, tehát nyíltan kell tartani a szabályokat, ahol eddig is volt rugalmasság, ugyanakkor azért vannak szabályok, hogy garantálják, hogy ö, fair legyen a verseny és a hozzáférés a koncesziókhoz között. Köszönjük tehát a munkájukat, és szívesen szolgáltatunk további szakmai segítséget, amennyiben ezt igénylik. Köszönjük, hogy megírták az önök véleményét. Köszönöm szépen, valóban konstruktív volt az ön és a bizottság hozzáállása is. Köszönöm a kollégáknak is ugyanezt. Ezen az alapon tovább lehet lépni, és meg kell néznünk, hogy még milyen jobbítási javaslataink lehetnek. Nos, most akkor visszaadom a szót szorgalmas előadónknak, hogy tudja reflektálni a kollégák a bizottság megjegyzéseire és hogy vele együtt aztán megállapítsuk az időrendet, amit ezután követünk. Zsüven úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen mindenkinek a konstruktív megjegyzését, hozzászólását. Először is általánosabban elmondanám, hogy természetesen nyilvánvalónak tartom azt, hogy a szöveg ugye a genezés egyik pontján található, és hát még az élet folyamat nem zárult le. A Panceri úr, köszönöm szépen a megjegyzéseit. Ami a szociális környezetvédelmi kritériumokat életeméről szólt, meg tudta talán figyelni azt, hogy én én az eredeti szöveghez képest sokkal inkább követeltem ezen tényezők figyelembevételét, és természetesen hajlandó vagyok ezen tovább dolgozni, csak jó lenne, ha lehetnánk magunk között, hogy a megszavazandó szöveg valóban jelent következményeket a közhatóságoknak és a koncesziós társaságoknak. Arra oda fogok figyelni, hogy ne készítsünk olyan szövegeket, amelyek pusztán szép szándéknyilatkozatok. Én mindenki rendelkezés állok, nagyon szívesen nyit, nyitott vagyok. Amit Manders említett, hát nincs általános filozófiám az közérdekű szolgáltatásokról, erről lehet persze beszélni. Meg kell néznünk az előnyöket. Manders kiemelte azt, hogy Lehet, egy kicsit a visszaélések vonatkozóan pontosítani kell. 90-ről 100 ra emelkedett ez az arány, nem mindenki ért ezzel egyet, talán itt majd vitát kell majd nyitnunk. Az embereknek a frakción belül is, frakciókon belül is olyan eltérő álláspontjaik alakulnak ki. Nagyon nehéz persze olyat találni, ami mindenki számára megfelel. Egyetértek azzal, amit Manders úr említett azzal a koncepcióval kapcsolatban, hogy eh, pontosítani kell ezeket a dolgokat, és hát, mint említettem, eh, szívesen eh, alkalmazkodom. Rüle asszony, köszönöm szépen, hogy azt mondta, hogy én tudtam, hogy ön kész vitázni velem. Én nem is tettem úgy, mintha meggyőztem volna önt ma. Én ezzel tisztában voltam, hogy nem tudom meggyőzni, de több dolgot szeretnék elmondani, amikor azt mondja, hogy a többe fog kerülni a koncesszió. Nem gondolom, hogy ezt így absztrakt módon ki lehet jelenteni. És ami a víz költségét illeti a koncesszióban, nagyon hm. sok vita zajlik, nem csak Németországban, erről beszéltem, ugye Franciaországban, Lengyelországban a vízügy alapvető, tehát Többek kerül a víz szolgáltatás koncesszióba kiadni, mint megtartani. Volt egy workshop, és volt egy közgazdász, aki nagyon érdekes dolgokat mondott nekünk a koncesszióval kapcsolatban, és azt mondta, hogy a koncesziós víz drágább, mint a, a fogyasztó számára, mint a nem koncesziós víz. A válasz az volt igen. A koncesszióba adott víz gazdálkodás globálisan drágább, mint amikor a közszolgáltató kezeli a vizet. Második dolog, amit mondott, azonban a valóságban a szezont a fazonnal próbáljuk összehasonlítani, pedig hát ez itt nem megfelelő. Ebből derül ki az, hogy konceszióba adni a vízszolgáltató ö, hálózatokat, azokat kell koncesszióba adni, amelyeket rosszul vannak karbantartva vagy kezelve. Ha ezt a módszertani kérdést kizárjuk, ha ugyanolyan minőségű vízházatokat hasonlítunk össze, akkor az illetékes közgazdászok azt mondják, hogy ugyanaz a költség. Nem vagyok közgazdász, ezt olvastam, amit az egyes közgazdászok mondtak, igyekszem tanulni, nem azt állítom, hogy én találtam fel a spanyol viaszt, Hüller aztán nagyra értékelem az ön véleményét. Az a benyomásom, hogy valami könnyedebb dolgot javasoltam, ugye a szövegben az szerepel, a 26-os cikk a közhatóság ismerteti szándékát, ugye ez a 26-os cikkelyben a koncesziós vélemény, vagy tájékoztató, egy bizonyos idő eltelik, és az időszak végére azok, akiket érdekel ez, jelentkeznek. A pályázatokat beadják, a közhatóság tudomásul veszi ezeket, egységesen kezeli, egyenlő félként kezeli a jelölteket, tárgyalásokat folytat az jelöltekkel, pályázókkal, és meghozza döntését. Tehát ugye itt van, nagyon könnyed ez a hozzáállás, ez az eljárás. Azt mondjuk tehát, hogy közé kell tenni egy ilyen pályázati felhívást, meg kell vizsgálni minden javaslatot, egységesen, átlátható módon lehet tárgyalni, és utána dönt, vagy választ az ember. Ez a megközelítés, amit megpróbáltam kiépíteni ebben a szövegben, itt van szerintem, és még egyszer szívesen igyekszem még könnyedebbé tenni, de hát a könnyedség azt nem szabad, hogy oda vezessen, hogy a pályázók egyen, egyenlő bánásmódjának az elvét megsértjük. Ez nem ez a cél vannak olyan területek, amelyeket a jövő koncesziói lefednek, odaadják a koncesziót tulajdonosoknak, de ha nem megfelelő az egyenlőség elve, minden, mindenképpen az a fontos, hogy egyenlő esélyekkel indulhasson mindenki ezen eljárásokban. Még egyszer elmondom, szívesen a rendelkezésükre, nagyon szépen köszönöm szavaikat, egyetértek a véleményükkel, azzal, hogy a koncesszió csak egy eszköz, nem cél, hanem eszköz, egy eszköz, amelyet a közhatóság, a helyi hatóságok szabadon választanak, annak érdekében, hogy egy olyan küldetést valósítsanak meg, amelyet felelősek. Ha ezt választja a közhatóság, úgy gondolja, hogy ez anyagi érdeket szolgál, minőségi érdeket szolgál, és azt gondolom, hogy a koncesszió nem szabad dramatizálni. Én egy település polgármestere vagyok Párizs közetében, egy, parking, egy parkolóval kapcsolatban hoztunk létre koncesziós megállapodást, Azért, mert a helyi szolgáltatók nem tudnak egy parkolót építeni, működtetni, és úgy gondoltam, hogy nem a mi települési önkormányzatunk feladata a parkoló üzemeltetése. Ezért kiadtam konceszióba. koncesszióba. azt mondom, köszönöm szépen, hogy elismerte, hogy fejlődött a szöveg, alakult. Önökkel, önnel közösen szívesen előbbre viszem a dolgokat, de én azt is szeretném, hogyha meg lehetne erősíteni világosan azt, hogy nagyon fontos az átláthatóság, és, és hogy kiknek adjuk oda a koncesziót. A szöveg célja az átláthatóság bevezetése. Szerintem elég fontos lépéseket tettünk. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy mégiscsak van egy, általában optimista vagyok, szerintem egy köztes utat meg tudunk találni, azt is feljegyeztem, hogy az Európai Bizottság nem ellenezte a szövegnek így módon történő evolúcióját, ennek örülök. És azt is feljegyeztem, hogy megjegyeztem, hogy Sikovszka asszony megemlített néhány olyan elemet, amelyet a bizottság nem akart volna megbolygatni, de a parlament ezzel fog majd foglalkozni. Elnök úr, kicsit messziről indultunk, és azt gondolom, ugye gondolom, hogy pár hónapja az ablakok ajtók be voltak csukva, most tehát ki lenne kicsit nyitva, és azt kérem a parlamenti képviselőktől, hogy jó akarattal vigyék közösen előrébre ezt a szöveget. Köszönöm. Good. Well, thank you very much. Well, I don't think there's any doubt about that from the reception that you're... Azt hiszem, hogy kétség nem fér ahhoz, amit ön mondott, ha megnézzük, hogy milyen fogadtatásnak milyen fogadtatásra talált az önjelentés. Mindenki nagyon konstruktív módon működik együtt annak érdekében, hogy eredményeket érjünk el ezen a, ezzel a fontos szöveggel kapcsolatban. Az ütemtelve a következő, az ön szövege, mint említettem, ugye rendelkezés áll, persze az angol szövegen változtatásokat fogunk eszközölni, ezeket szerintem nincsen gond. Nagyon fontos és hasznos konszolidált szövegünk is van, és köszönöm szépen a szolgálatainknak azt, hogy ezzel segített, mert azt hiszem, hogy az ön által említett változtatások jobban ért, tehát érthetők a konszolidált szöveg segítségével. A határidők leadása határideje október 3-17 óra, amely azt hiszem majdnem egy hónapot ad nekünk arra, hogy összeszedjük a gondolatainkat. November 5-én, 6-án megnézzük őket, kompromisszumos indítványokat fogunk november 28-án, 29-én összeállítani, a cél pedig, hogy december 18-án megszavazzuk. Lesz ugye több bizottságtól kapunk még véleményt, ezekkel örömmel, ezeket örömmel várjuk. Hát gondolom, hogy te ismered, vagy ön ismeri ezt az ütemtervet, és el is fogadja. Szerintem így kellene eljárnunk. Hát nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Sikoszka asszonynak a munkáját, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett az ülésen, következő ülésünk szeptember 17-én hétfőn 15 órától 18.30-ig, szeptember 18-án 9 12.30-ig és 15 18.30-ig fog tartani, és megnézzük továbbra is még a közbeszerzés irányelvet. Köszönöm szépen! Meeting is closed. Ezennel berekeztem az ülést.